Um, Hölgyeim és uraim, köszöntjük Önöket második együttes ülésünkön a belső piaci és fogyasztóvédelmi, valamint az ipari kutatási és energiaügyi szakbizottságok részéről, amelyet Buzek úr elnököl. Saját kezdeményezésű jelentésünkről van szó, a digitális egységes piaci törvényről szól, Feltételezem, hogy mindenki elfogadja a napi rendet. Ebben az esetben gyorsan megteszünk néhány bejelentést. Az ülést interneten lehet követni. Tolmácsolás rendelkezésre áll a máltai és szlovák kivételével minden nyelven. Köszöntöm a szakbizottság tagjait akik ezen a jelentésen dolgoznak. A legutóbbi ülésünk óta 1287 módosítót nyújtottak be a jelentéshez, és ebben nem számítanak bele azok, amelyeket mások, más szakbizottságok küldtek el. Ez tükrözi, hogy mekkora érdeklődés ivezi a témát Európa teljes területén és a világ minden részén Gratulálok Karlász és Gebhardt asszonyoknak, a társelőadóknak, valamint árnyék előadóiknak a nagyszerű munkáért. Én már láttam a kompromisszumos módosítók első változatát, és tudom, hogy rengeteg munkát végeznek azon, hogy minél több kompromisszumot ki tudjanak alakítani. A jelentést a két szakbizottság együttes ülésén fogják elfogadni, amelynek külön napirendi pontja lesz, és a közös elnökség adja ki a napirendet az, ehhez az együttes üléshez, amelyet a két szakbizottság elnökei elnökölnek. Két, órára, két órát szántunk rá, az első felében én elnökölök, és Búzek elnök úrnak átadom az elnökölést a második felére. Azt kérem, hogyha szót kérnek, azt a lehető leghamarabb jelezzék a titkárságnak, hiszen azt szeretnénk elérni, hogy mindenki szót kaphasson. Kérem, hogy tartsák fel a névtáblájukat mindaddig, amíg valakit az elnökségen jelzi, hogy látták. Tehát, hogyha szót kérnek, és amikor, valamikor, amikor felszólítjuk önöket, akkor igyekszünk a két szakbizottság tagjait vegyesen felszólítani, hogy senki ne érezze magát, hogy úgy, hogy ki, kirekesztették. foglalkoztatási, kulturális, Libe szakbizottság is részt vesz ezekben a véleményekben. Most átadom az elnökséget Buzek elnök úrnak, hogy ő is megtarthassa bevezetőjét, és utána megkezdjük az eszmecserét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Viki, nem sokat tudok hozzátenni sokat, csak annyit, hogy a mi előadóink és árnyék előadóink nem kell persze feltenni a kezüket, hiszen teljesen egyértelmű, hogy ők kapnak először szót. És köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Az együttműködés nagyon jó példáját tudjuk megteremteni, hiszen felelősek vagyunk az egész kommunikációért és a digitális egységes piacért, valamint a digitális unió jövőért. Legalább két szakbizottság felelősséget érez, de azt gondolom, hogy 5-6 ilyen bizottság is van a szakbizottság, a parlamentben, akik magukénak érzik a témát, ezekből kéne majd egy klasztert létrehozni, bemutatni a bizottságnak, hogy, így, hogy mindenki ebben a klaszterben dolgozik, um, az alelnökök fel, felügyelete alatt, és ha valami ilyesmit hozunk létre az Európai Parlamenten belül, az remek válasz az Európai Bizottság felé. Köszönöm szépen a szót. Elnök asszony visszakapja az elnöklést. Köszönöm. Hadd mondjam el, hogy a Kulturális Szakbizottság elnök, elnökével és tagjaival találkoztunk, és az volt a javaslat, hogy tartsunk egy közös meghallgatást a geoblocking, geoblokkolás témájában e, ezt e, megvizsgáljuk. Kalasz és Gebhardt e, asszonyok, ki az, aki először szeretne hozzászólni? Kaja Kalasz parancsoljon. Köszönöm. your introduction. So, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. Azt hiszem, hogy nem kell mondanom, hogy hány módosító indítvány érkezett, óriási szemről van szó. Köszönöm én is a kollégáknak, hogy ilyen óriási érdeklődés övezi ezt az egyébként igen fontos témát. Nagyon fontos lesz, hogy a parlament hogyan nyilvánít véleményt ezzel a jelentéssel, hiszen a digitális belső rem vonatkozó stratégiát nyilvánvalóan ez eh, nagyban meghatározza majd. Persze tartjuk magunkat a határidőkhöz, Eh, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság döntéshozatalára valóban hatással legyünk. Természetesen a lehető legtöbb módosító indítványt megpróbálunk beépíteni a jelentésbe. Ugyanakkor a jelentést viszonylag koncentráltnak, eh, eh, fókuszáltnak szeretnénk, hogy ne úgy nézzen ki, mint egy karácsonyfa, amire mindent ráaggatunk. Nem, a, nem hiszen aki sokat markol, keveset fog. Az európai gazdaság és mindennapjaink is egyre inkább digitálisabbá válnak. Elsőként a stratégia meglévő bekezdésein alapján indultunk ki, ez az első, ez volt az első stádium, annak érdekében, érdekében hogy ezt a formátumot megtartsuk. Aztán olyan további bekezdésekkel kívánjuk majd bővíteni a szöveget, amelyekre úgy érezzük, hogy szükség van. Mi tartozik ide? Például a kiberbiztonságba való befektetés? Jaj, nem, bocsánat. Elvesztem kisé alapjaimban. A kiberbiztonságról mindenképpen beszélni kell, ehhez kétség sem férhet. De elsőként a távközlés, ezen túllapoztam véletlenül, pedig fontos a távközlés. Regulatory framework, uh, uh, A megfelelő szabályozói keret fontos, hogy a magánbefektetéseket is ösztönözze. Nagyon örülök annak, hogy több frakció is támogatta azt az elképzelést, hogy az ez irányú befektetések fő mozgató rugója a piaci verseny kell, hogy legyen. A nagy cégek elsősorban nemzeti és nem páneurópai mértékben, léptékben gondolkodnak, Ez nyilván a fogyasztók szemszögéből nézve negatív hatással lesz a piaci versenyre. Ugyanakkor azt is értem és látom, hogy a a berek mm, megerősítése egy egységes európai szabályozó létrehozása nem mindenki számára népszerű ötlet. Nem a meglévő szabályozók a helyét kell, hogy átvegye ez, hanem egy európai piacra, egységes szabályozásra, egység, egységes piacfelügyelet kell szükségünk van egy olyan összeurópai fórumra, amely valóban felismeri és vizsgálja, felügyeli azt, hogy ne próbálja valaki az, e- a, a piacot leosztani. Az ITRE szakbizottság szempontjából nagyon fontos ez a téma, és az Európai Bizottság a digitalizál, az ipar digitalizálását, vagy digitális átállásának támogatására szeretné programot létrehozni. Nos, a kollégák is támogatják ezt az ötletet, aminek örülök. A sokan támogatják azt az elvet, hogy hogyan kezeljük a, az adatokat, a közigazgatás hogyan kezelje a, a, a magánadatokat. Jó lenne, hogyha Európa vezető szerepet eh, ragadhatna magához az e-kormányzásban, az elektronikus eh, közigazgatásban. Sok olyan módosító indítvány érkezett, amely támogatja azt a javaslatot, hogy az innovatív ökoszisztémákat, klasztereket, üzleti modelleket támogassuk. That we have to remember is... Ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy az újító jellegű ötletek oroszlán része a kis cégektől, a startup éppen frissen indult vállalkozásoktól ö, származik. A nagy adat, big data, egy teljesen új technológia, Nyilván a kis cégek nem fognak ebbe pénzt fektetni, ha nem érzik úgy, hogy nem hisznek bennük, nem bíznak bennük a döntéshozók. Itt pozitív üzenetet, jelzéseket várnak tőlünk. A platformok kapcsán örülök annak, hogy sok módosító indítvány annak az irányába mutat, hogy a sokszínűséget, a platformok diverzifikációját kell támogatnunk, hiszen a digitális gazdaságot azt tette olyan ilyen, hogy nem egyen megoldásokat kerestünk, nem kényszerzubonyba kényszerítettük a digitális eh, gazdaság fejlődését. Fogyasztóvédelmi, adatvédelmi szempontokból is végig kell gondolni a platformok kérdését. Azok a módosítók, amelyek a platformra magára koncentrálnak, a platformok szolgáltatóira, ez, ez, ez azt hiszem, hogy üdvözlendő, hiszen egyébként nem a jobb végénél ragadnánk meg a problémát. A platformoktól egyenesen vezet az út a, a sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaságra, hiszen az innovációt nagyban szolgálta, és az egyik előfeltétele is Ráadásul óriási hatalmat, eh, befolyást ad a fogyasztók kezébe a sharing economy. Ez nagyon fontos elem, kicsi ijesztő eleme ez az új fejleményeknek. Egyre jobban bíznak egymásba a fogyasztók, egyre jobban bíznak eh, eh, egymásban a döntéshozatalban is, egyre kisebb az igény az előzetes szabályozásra, és inkább a jogorvoslat terén van keresni való, mi van akkor, hogyha valami nem úgy sül el, ahogy tervezték, félre megy. Ez ügyben még igen komoly eltérések vannak, de biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk majd a kompromisszumot ez ügyben. Persze. Csak 7 percem volt, vagy van. Így nem tudok minden módosító indítványra kitérni, de átfogóan ennyit tudtam volna elmondani mint egy összefoglalva, hogy a módosító indítványok eh, mire eh, próbálnak javaslatot tenni, és nagyra becsülöm végezetül ezt mondanám a szárnyék előadók eh, segítségét eddigi munkáját. Mérni fogom az időt. Evelyn Gebhardt következik. Ja, ja danke schön. Ich möchte mich... Köszönöm. Én is köszönetet szeretnék mondani valamennyi kollégának, akik módosítókat nyújtottak be és ez valóban rendkívül nagyban gazdagította ezt a szöveget, és megmutatja annak sokszínűségét, hogy a digitális fejlesztés területén mennyi mindenre kell figyelemmel lennünk. Kezdetől világos volt, hogy nem tudunk minden témát felvetni, hiszen túlságosan kevés a terjedelem erre. Éppen ezért elkerülhetetlen lesz Kallasz asszony, és itt van egy némi különbség, hogy kicsit meghosszabbodjék a szöveg, hiszen ezeket a különböző szempontokat is fel akartuk venni a szövegbe. Az Európai Parlament nagy súlyt helyez arra, hogy egy rendkívül széles körű nézőpontból mutassa be ezt a témát, és olyan dolgokat is fel akarunk vetni ebben a szövegben, amelyekről az Európai Bizottság nem tett említést. Azt hiszem, hogy ezzel tartozunk az Európai Unió polgárainak, hogy teljes körű munkát végezzünk. Nem szeretnék itt most ö, ö, a sorok számára korlátozódni, hanem azt szeretném beleírni ebbe a szövegbe, ami valóban szükséges. Nagyon sok módosító új szempontokat vetne, vet fel, és ezt szükséges beépíteni. Nos, általánosságban, ami rendkívül kedvező, az az, az irányvonal, amely megjelenik a jelentés tervezetünkben. Az az, hogy pozitív megközelítésre van szükségünk a digitális világgal szemben. Gondoskodnunk kell arról, hogy ezen új fejlemények a digitális területen gazdagítsanak minket, a kreativitás, az innováció, a startupok új elképzeléseket vetnek fel, Ezeket mi nekünk támogatnunk kell, ösztönöznünk kell, hogy valamennyi esélyt, lehetőséget, amelyet a digitális világ kínál nekünk, azokkal valóban élni tudjunk. Van néhány pont, amelyben egyetértünk itt a parlamentben, például a hálózat semlegesség. Kallász asszony az imént vetette ezt fel. Világosan kijelenthetjük, hogy e tekintetben a jövőben világosságot kell tekinteni, teremteni se vált az is, hogy az adatvédelmet illetően előre kell lépnünk, hiszen látjuk ennek a szükségességét. De azt sem szeretném elrejteni, és ez a beszámoló második része, hogy van néhány olyan terület, ahol még vitára van szükség a frakciók között, illetve Kalasz asszony is közöttem ide tartozik a távközlés területe, ahol különböző nézőpontok uralkodnak. Az e-government e, területe is ilyen, az egységes ablak elvével. Ezen el kell gondolkodnunk, hogy mit tudunk-e tekintetben elfogadni, és mit nem. Itt nagyon sok vitára lesz még szükség ezen területeken. Vitára van szükség a szerződési jog, a kötelmi jog területén, és itt szintén különböző nézőpontok kerültek felszínre. Ezt a témát is el kell még mélyítenünk, és feszülten várjuk, hogy az Európai Bizottság e tekintetben mit fog nekünk bemutatni. Ezen kívül a szolgáltatási irányelv kezelését illetően is vannak nézetkülönbségek. Egyesek azt mondják, hogy újra fel kell nyitnunk ezt a témát. Azt hiszem, hogy nem ez lenne a helyes módja az előrelépésnek hanem inkább a végrehajtást kellene megvizsgálnunk a tagállamokban, illetve ezt kellene ösztönöznünk, ahelyett, hogy valami újat hoznánk létre. Semmi értelme nincs, hogy újat hozunk létre, hogyha a régit még nem hajtották végre a tagállamok megfelelően. Ezen összefüggésben át kell gondolnunk, hogy a gazdasági fejlődés ezen területein a szolgáltatási irányelven keresztül akarunk minden ö, dolgot szabályozni a diszkrimináció ellenesség tekintetében, vagy pedig a versenyjog keretében is meg lehet ezt tenni. Ezeket a pontokat tehát még el kell mélyítenünk, ezekkel kapcsolatosan még vitára van szükség. Aztán itt van a platformok témája. Egy dologban egyetértünk el az asszonynal, mégpedig abban, hogy különböző formájú platformok léteznek. Tehát nem létezhet egy platform definíció, nagyon különbözően értelmezik a platformokat, szolgáltatások, és mások is ide tartoznak, a kereső motorok, vagy az Uber, vagy a clickworking szolgáltatások, ezek teljesen eltérő területek, és csak néhányat vetettem fel a létező platform formákból. Át kell tehát gondolnunk, hogy hogyan tudunk ezen egyes területeken előrelépni. Egy dolog van, amit még erőteljesebben ki kell dolgoznunk, mégpedig feltétlenül meg kell ezt tennünk a jelentésben, ugyanis ez teljes mértékben hiányzik az Európai Bizottság dokumentumából, Mégpedig a hatástanulmányról van szó a munkaerőpiacra, a szociális világra, a polgárok életére, az egész társadalom életére. Ezt ugyanis az Európai Bizottság javaslatában nem találjuk meg. Az Európai Unióban nem kínálhatunk semmit fel úgy, hogy csupán a gazdasági szempontokkal foglalkozunk, és a siker eléréséhez mindenképpen fontos a második fontos rész, azaz a polgárok bevonása és a polgárok szociális jogainak figyelembevétele. Nagy hangsúlyt kell tehát arra helyeznünk, hogy a kép valóban teljessé váljon. Már a szolgáltatás irányelves esetében is világosá tettem annak idején, hogy a gazdaságpolitika az egyik oldalról és a szociális politika a másik oldalról nem kell, hogy ellentétben álljanak egymással, hanem egymással összefonódó témakörök, és csak így lehet a társadalmat sikeressé tenni, ha ez megtörténik. A jelentésben is kifejezésre kell juttatni ezt a gondolatot. Ha nem így tennénk, elárulnánk az Európai Unió polgárait, és most feszültem várom, hogy a kollégák milyen elképzeléseket osztanak még meg velünk. Köszönöm. A következő felszólalók fejenként három percet kapnak a különféle frakciókból. Az árnyék előadók következnek most. Először is Hennefer Verkuchen következik. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni mindkét előadónak, Kárlász és Gebhardt asszonynak a munkáját, és az árnyék előadóknak, a titkárságnak a segítséget, tanácsadóknak is. Nagyon sokat tettünk már, nagyon um, sűrű hetek állnak előttünk, hiszen fel kell dolgoznunk a rengeteg módosítót a következő hetekben. Én magam néhány témát szeretnék hozzátenni, amit az én frakcióm fontosnak talál a módosítókban. Először is az ITRE véleményét tükrözném. A mi módosítóink az ipari alapját erősítenék a jelentésnek, ahogy Kallasz asszony már mondta, felgyorsítva az ipar digitalizációját, hiszen ez rengeteg munkahelyet fog teremteni és növekedést okoz az EU-ban. Nekünk ebben a jelentésben arra kell koncentrálni, hogy hogyan lehet a munkahelyteremtést, a növekedés, növekedést elősegíteni az Európai Unióban a digitalizáció révén, ez a, ez a legfontosabb feladat. Ugyanígy érinti ez a hagyományos és új iparágokat, a gyártóiparágat, a szállítást, a KKV-kat, a közszolgáltatást, oktatást, és ahogy tudjuk, egyidejűleg azt is meg kell gondolnunk, hogy a ipar mikor segít, miként segítheti a társadalom lett, például új üzleti modellek és szolgáltatások megteremtésével. Van még egy dolog, amelyet nagyon sok néppárti módosításban kiemelünk, ez pedig a szabályzás módja. Említették már, hogy nagyon fontos a bizalom az online világban, azonban óvatosan kell hozzáállnunk, hogy megtaláljuk az egyensúlyt, és ne szabályozunk túl a piacot. Rengeteg reformra van szükség ahhoz, hogy igazi európai egységes digitális piac jöjjön létre, és Európa beléphessen a digitális korszakba, és ne húzza vissza a rengeteg szabály, szabály administratív terhek teremtése nélkül. Hogyha ezeket a gyakorlatokat harmonizálják és új jogszabályokat alkotnak, akkor azoknak fel kell váltaniuk a régieket, de nem szabad új jogszabályokat teremteni a régiek mellé. Azt gondolom, hogy ez is nagy kihívás a tagállamok számára, és a harmadik téma, amit említeni szeretnék, a digitális eh, áruk és szolgáltatások kérdése, ezeket kicsit elkülönítve kezeljük a hagyományos, a digitális eh, ára, árukat és szolgáltatásokat a hagyományos megfelelőikkel eh, azonos kalap alá kéne venni, és ugyanannak a szabályozásnak kéne vonatkozni a digitális és nem digitális tartalmakra. Ez lenne a leg, szerintem a legfontosabb vonalama a, a jelentésünknek, hogy a digitális és nem digitális tartalmakra ugyanazok a szabályok vonatkozzanak. Szerintem ez a legnagyobb kihívás a közeljövőben. Örömmel várjuk tehát az együttműködést az árnyék előadókkal és a frakciókkal. A jelentéstervezet már nagyon jó alapot képez, most pedig az a feladatunk, hogy ezt a jelentést még jobbá tegyük. Köszönöm szépen, Filip Sivá következik. Thank you, Philip. Yes. Köszönöm, elnök, az, elnök asszony. Én is köszönetet mondanék a két jelentéstevőnek ezért az intelligens munkáért. Több ízben cseréltünk eszmét ezen témákkal kapcsolatosan, és kialakult egy általános igény, hogy ezen technikai ö, dolgokkal ö, foglalkozunk, és hamar kialakítsunk egy kompromisszumot, és ö, itt rengeteg ö, módosítóval kellett dolgoznunk, nagyon rövid idő állt rendelkezésre, tehát mindenféleképpen foglalkoznunk kell ezek nehézségeivel. Ami a fogyasztók védelmét illeti, elsősorban azt emelném ki, hogy arra van, arra van szükség, hogy a jelentés megmutassa, hogy a digitális világ esély és nem veszély, tehát a hangnemnek alapvetően kedvezőnek kell lennie. A második dolog a fogyasztók védelme. A ö, digitális világban ugyanis csak ha bízhatnak ebben, akkor fog működni ez a digitális világ, és a fogyasztókat ugyanúgy kell védeni, hogyha online válasz, vásárolnak, mint hogyha nem online teszik ezt, ez az általános filozófia. Egy védelmező jogi keretre van szükség a digitális tartalmak esetében, van már egy jogi vélemény, ami pedig az online értékesítéseket illeti, azt hiszem, hogy megfelelő ennek kiemelni, hogy várjuk a refit eredményeit a jogokkal kapcsolatosan, és szerintem jó lenne egy hatástanulmányt kérni, és nem úgy alkotni jogot, hogy a szakértői véleményt nem várjuk ki. A fogyasztók védelme esetében felmerül a geoblocking kérdésköre. Az igazságos geoblockingot meg kell különböztetni az indokolatlan geoblockingtól. Ez egy diszkriminációt jelent, amely teljes mértékben elfogadhatatlan meg kell várnunk a bizottság vizsgálatának eredményeit, amelyet március 26-án indított a bizottság az elkereskedelem tárgyában. Aztán itt van a tartalmak hordozhatóságának, az interoperabilitásnak a kérdéskörre ezt ösztönözni kell. A gazdasági modelleket is tiszteletben kell tartani, amelyek a elvén alapulnak. És elnök asszony, elnök úr, nagyon sok alkalmunk lesz még majd az eszmecserére. Köszönetet mondok a munkájukért, és nagyon fontos, hogy a lehető leghamarabb kialakítsuk a kompromisszumos módosítókat. Köszönöm. So from the socialist group now, Mia a szocialista frakció nevében Petra. So, happy to... Én is örültem, hogy dolgozhattam ezen a dosszién. Öttinger biztossal is tegnap érdekes eszmecserét folytattunk. Kicsi csalódott voltam, hogy az ipar digitális átállása ez hiányzott. Voltak jó ötletei, de ez édes kevés volt, ennek be kell kerülni ebbe a dokumentumba. Azt is el kellett döntenünk, hogy azt is látnunk kellett, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament is többet tehet. Hogyha a digitális átállás egy társadalmi átállás, akkor miért ne említenénk azt, hogy igen, a társadalomra is kihatással lesz, miért nem mondjuk ki, hogy ez így lesz, miért nem mondjuk, hogy erre fel kell készülnünk, miért nem beszéljünk e erről az európai fórumokon. Az nem megy, hogy elfogadunk pár jogszabályt, is utána elfedünk az egészről. Nyilván 2016. januárjára nem lesz minden kérdésre válaszunk, de az embereknek megmutathatjuk, hogy a jelenben élünk, vagy a jövőben, nem öt évvel ezelőtt járunk fejben. Nagyon gyorsan változnak költünk a dolgok. Wrong, and yesterday it was on the uh, quantum technologies and others that I know. Tegnap kvantum uh, technológia kapcsán uh, Rájöttem, hogy igen, lehet, hogy mégiscsak el vagyunk egy kicsit maradva a dolgok alakulásától a digitális szakadék elfogadhatatlan számomra. A állami és magánberuházásokra van szükség az infrastruktúrába, amelyet az európai alapból, az új Juncker csomagból is támogathatunk. Nagyon sok ötletem van annak érdekében, hogy ezt közpénzek nélkül is megoldjuk. Az európai cégek, az európai polgárok kell, hogy az elektronikus társadalom részeseivé váljanak. Ez lehet a jövő alapja, egy virágzó európai digitális gazdaság alapja. Evelyn említette a versenyjogot, ezt is át kell gondolni. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szabályokat szintúgy. Az egyen megoldások a kényszerzóban nem működik, de a monopóliumokat mindenképpen meg kell akadályozni. Ezt nem kell mondanunk, nem a pi, az nem piacgazdaság, amikor egy vagy két piacó szereplő van. Az, az, az Apple és az, az Apple oprendszere és, és az Android 90, több mint 92%-ot tesz ki mondjuk a, a tableteken. Ez nem igazi piaci verseny. Nézd, azt is meg kell vizsgálni az ott mit tesznek, be kell őket vonni a folyamatba, össze kell hasonlítani más szolgáltatásokkal a dolgok állását az ipari forradalom és a társadalmi átalakulás kéz a kézben folyik. A nemzet, Európa nemzetközi szerepe hogy erősödnünk kell ez ügyben. Itt van az 5G például. Miért ne lennénk digitális nagykövetei Európának? Egy talán az foci ebbé lehetne az 5G első alkalmazási helye és ideje, hogy nem mindig Ázsia legyen vezető. Köszönjük. Csütörtökön lesz a következő vita. Többen is elmondták, hogy a digitális belső piac mekkora óriási előnyökkel szolgálhat. Ami a fogyasztójogokat illeti, erre vonatkozó van már bőven jogszabály. Gebhardt asszony említette, hogy jelenlegi szolgáltatási irányelven belül kell valahogy mozognunk. Fontos az is, hogy érvényt szerezzünk a már elfogadott jogszabályoknak, ahol pedig változtatni kell azoknak, megfelelően célzott változtatásoknak kell lennünk annak érdekében, hogy future proof, azaz kiállja a jövő próbáját az új jogszabály, a refit például egy a fogyasztóvédelmi jogszabályok refit átdolgozására a jövőre kerül sor, ezt ne felejtsük el. A digitális termékek másfajta termékek, mint, a, mint, mint mondjuk hogyha, hogyha egy könyvet veszek a, a, a boltban, és hiányzik belőle 12 oldal, akkor egy új könyvet kell kapnom, hogyha letöltöttem egy elektronikus könyvet és hiányzik belőle egy rész, akkor egy patch is megoldja eh, a problémát. Tehát nem feltétlenül ugyanazok a megoldások működnek, mint a fizikai termékek esetében. Együtt kell működnünk a szolgáltatókkal annak érdekében, hogy bevált gyakorlatokat el, el, eh, el, eh, elterjesszük. Ötinger biztos úrral is kell erről beszélni, ami helyeket a tanács nem vett figyelembe, azt nekünk kell itt bevezetni. Az a harmonizált spektrumpolitikával kapcsolatban a tagállamokkal együtt kell működnünk, mert semmi értelme annak, hogy újra és újra és újra benyújtunk egy javaslatot, hogyha talán a tanácsban ez megáll ez a folyamat. Egy egységes európai távközlési szabályozói testület felállításával nem értek egyet. A BEREC nevű szabályozói fórum azt hiszem, hogy sokkal többet is elérhet, mint amit most tesz. A szabványosítás sokak számára a kulcsfontosságú, az a kulcs szó. Fontos, hogy a szabványok nevezessenek monopóliumokhoz. A nyílt hozzáférés korlát nélküli alkalmazásra szerintem nem kiegyensúlyozható. Ami a platformokat illeti, nincs, nem működik, valóban nem működik az eh, az egyen, nem működnek az egyen megoldások. Az a véleményem, hogy a sharing economy azért nő, mert az fogyasztóknak tetszik ez, szeretik ezt, úgy érzik, hogy magukhoz ragadtak némi hatalmat, nem szabad túlszabályozni ezt, ugyanakkor fontos, hogy az egyenlő versenyszabályokat biztosunk. Tudom, hogy az adószabályok a tagállamok hatáskörébe tartoznak. A GDPR ügyében safe harbor megállapodásra szükség van, olyan megoldásra, amely működőképes is, amely kockázat alapú, és azon módosításokat is támogatom, amelyek szerint a fogyatékkal élők is előttével kell tenni a GS egészségügyi alapú szolgáltatásokat. DCR, but the next speaker is Dita Sharansova for the ALDE group. Dita Sharansova az ALDE frakció nevében a következő hozzászóló. Try to be also... Köszönöm elnök azt, hogy próbálom rövidre fogni, hiszen ennyi módosítás esetében nem lehet mindegyikre kitérni. Négy általános megjegyzésem van az ALDE szemszögéből. Az egyik az, hogy a karácsonyfa hatás, amelyet említettek már, és teljesen egyetértek vele, értem, hogy szükséges mindenkit, mindenkinek örömet szerezni, de egy kísérlet sokkal jobb lenne, mint ezer módosítás, hogyha a módosíták csak egyes módo, kijelentéseket elismételnek, akkor azt javaslom, hogy vonják vissza azok, akik benyújtották. Azt kockáztatjuk, hogy olyan karácsonyfánk lesz, aminek senki nem örül. A második megjegyzésem az időzítés. A digitális egységes piac az Európai Bizottság egyik legfontosabb prioritása, és ennek a tanulmánynak az a célja, hogy egyértelműen jelezzük a parlament részéről, hogy mi szeretnénk ezt a napirendet teljesíteni. Nem szeretnénk a jelentésben semmi olyasmit, ami azt a benyomást kelti, hogy le akarjuk lassítani a folyamatot. És az én frakcióm nagyon erősen fogja ezt támogatni. Harmadik megjegyzésem, hogy nem tudjuk azokat a módosítókat elfogadni, amelyel a hagyományos szolgáltatókat akarják védeni, hiszen ez le, lelassítja a folyamatokat, és administratív vagy egyéb akadályokat teszi ezt meg. Ezek a foglalkoznak a szociális védelemmel, szerintem nem itt kell az állampolgárok életét javítani, azzal, hogy úgy teszünk, hogy a digitális forradalom nem történik meg, és megpróbáljuk megvédeni azokat az iparágokat, vagy olyan új műakadályokat teremtünk, amelyek akadályozzák a versenyt. Az utolsó megjegyzésem az, amit mi szeretnénk hozzátenni a digitális forradalomhoz, és ez pedig egy szöveg, amely az innovációval foglalkozik, valamint a jö- és a jövőbe tekint. Ezt megtalálják az én frakcióm módosítai között. A csomagszállításban, a kormányzásban támogatva a privát, a magánszférát, hogy versenyképes legyen a globális piacon. Szükség van a digitális egységes piacra, ahol a legjobb ötletek győzhetnek, függetlenül attól, hogy nemzeti bajnokoktól vagy a startup világokból érkezik-e örülnék, hogyha tükröznék ezeket a kompromisszumok is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Cornélia Enz következik. Cornélia, a GUE részéről. Köszönöm, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy egyáltalán nem mindegy mindez. Persze, hogy a versenyt ösztönözni akarjuk. Azt hiszem, az elzárkózás értelmetlen lenne de azt hiszem, hogy pont ezért olyan fontos ez a jelentés, hogy itt a művészet pont egy egyensúly megteremtésében van a verseny ösztönzése és az alapjogok biztosítása között. Hogyha ezt az egyensúlyt nem tudjuk helyreállítani, hogyha csak a versenyt tartjuk szem előtt, bármennyire is fontos ez, akkor azt hiszem, hogy a valóban elérhetőnek csak a felét érjük el. Éppen ezért fontos feltenni a kérdést, hogy milyen esélyek, illetve kockázatok vannak, ezek hogyan tükröződnek a szövegben. Nem arról van szó, hogy feketére kell festenünk ezt a képet, vagy riogatnunk kell, vagy fékezni ezt a folyamatot, nem erről van szó. De tudnunk kell, hogy a digitális belső piacon, vagy akár a digitális gazdaságban egyáltalán a személyadatok védelme egy hatalmas nagy dolog, egy hatalmas pénzforrás, hatalmas üzlet, és Éppen ezért fontos ezt az egyensúlyt helyreállítani. Ez tulajdonképpen a művészet ezen jelentés esetében nyugodtnak kell maradnunk, és meg kell néznünk, hogy az adott témát lehet európai szinten szabályozni, és nagyon alaposan át kell mindezt gondolni. Nem kell tehát túl sok szabályt teremtenünk, hiszen ez mindenképpen kontraproduktív lenne. Ezért fontos, hogy innovációbarát politikát folytassunk, ezt támogatjuk. Innovációkra szükség van, ugyanakkor adatvédelemre is szükség van, tehát az adatvédelmet be kell építeni, a technikai kérdéseket is figyelembe kell venni, és az is fontos, hogy a felhasználók számára olyanok legyenek a beállítások, hogy az adatvédelem megfelelően garantálva legyen. Ez fontos, nem szabad erről elfeledkeznünk a vita folyamán. Aztán, hogyha monopóliumokról beszélünk, amiket nem akarunk, hát nem mindegy, hogy van -e egy monopólium az adott piacon, és azt tesz, amit akar, sok színűségre van szükség, nagyon fontos ezt elérnünk, és épp ezért azt hiszem ez a mostani egy fontos pillanat. Az utolsó dolog a geoblocking kérdése, sokat vitáztunk már erről, egyfajta hearing megtartását is javasoltuk a tárgykörben, hogy valóban komolyan megalapozottan tudjunk dönteni. A három szakbizottság, az IMKA, az ITRE és a kult szakbizottságok részvételével. Nagyon sok ugyanis itt a tisztázatlan pont és bölcs döntést akarunk hozni ebben a témakörben. Fontos lenne tehát időt szenni erre. Nem kell elsietnünk a dolgokat, nem szabad hibákat elkövetnünk az időszorításra, mert éppen eleget, elég hibát követtünk el, hogyha az ASDS-re gondolok. Gyanítom, hogy a Júri is szeretne hozzászólni a geoblockinghoz. Denis de Jong következik, ő a következő felszólalónk, nem? Akkor Dita Han. Ha nem jelentkezett, hogy szeretne felszólalni a következő körben, akkor most tegye meg, és vannak még mások is, akik szintén nem emelték fel a kezüket, és szeretnének hozzászólni, úgy gondolom. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Nagyon nem örülök. Azért késztem szót, mert a zöldek eh, képviselőjét eh, kéne képviselnem, bár nem vagyok zöld párti tag, és Júlia Rédát kéne eh, helyettesítenem, és ki helyettesítheti a Júliát? Mégis arra kért, hogy eh, mondjak el pár dolgot a mai vitán. Próbálom ezt a lehető leggyorsabban és legfontosabban összefoglalni. Szeretném megköszönni a társelőadóknak, ezt most átugrom, hiszen, nagyon, hiszen úgy is tudják, hogy nagyon hálás vagyok a munkájukért. A geoblokkolást a lehető leg, legkevesebb kivétellel kéne um, foglalkozni, és a földrajzi helyzettől függ, függ, független diszkriminációnak is része kell, hogy legyen a digitális piacról szóló törvénynek, um, mert az hozzájárul a piac feltöredezéséhez másodszor. Szeretném látni, hogy az árkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói jogokat rendszeresen frissítsék a kor kihívásainak megfelelően, hogy egyetlen fogyasztó sem szenvedjen alacsonyabb szintű védelemtől, mint ma. Harmadszor. Nagyon, szokás szerint nagyon aggaszt, hogy az Európai Bizottság nem egyértelműen határozta meg a platform kérdését, és ennek káros hatása lesz az innovációra, véleményem szerint. Itt nem lehetünk felületesek, nagyon konkrétan kell fogalmazni. Négy, az e-könyvek, van felszólaló kollégák említették, és nyomtatott megfelelőjük, e, ezeket árunak kell tekinteni, és nem szolgáltatásnak. Nem érheti diszkrimináció az egyes formátumokat, ha egy tartalom a kivétel alá esik, akkor az azt minden formátumra alkalmazni kell, legyen az fizikai vagy virtuális, digitális. Végül a fogyatékkal élők hozzáférése különösen interoperabilitási kérdések tekintetében, ami ebben az esetben azt jelenti, amely a kom kompatibilitás szinonimája kell, hogy legyen ebben a tekintetben. Elnök asszony, hazárjam azzal, hogy pozitív kívánságaimat is elmondom. A kollégák karácsonyfa hatásról beszéltek. Valóban nem lehet mindent ráakasztani, hogy az mindenkinek egyformán tetszen, ezért a javaslatom a következő. A karácsonyfa definíció szerint zöld. Fogadjunk el egy zöld javaslatot, és a többit felejtsük el. Ön árnyék előadóként szerepel az én listámon, valamint Julia Réda, Réda képviselőjeként. Van-e valami öm, mondani valója saját nevében? A, a karácsonyfa volt az én ötletem, köszönöm mondta a felszólaló elnök. David Borelli következik. E az e FTT nevében. And then I have Mark... És utána Marka Zulo az e FPD részéről. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek és a két titkárságnak, melyek nagyon fáradtságos munkát végeztek tekintettel a téma összetettségére és a közös eljárásmódra. A megközelítésre összpontosítanék, amelyet alkalmazunk. A jelentéstevők kezdeti megközelítése kétségkívül a polgárok és a fogyasztók védelme volt. Mindannyian egyetértünk ebben. Ez a megközelítés, ezzel a megközelítéssel és azt hiszem, hogy ebben ezt előre vittük, ezt a megközelítést, de ott kezdődnek a gondok szerint tettünk, amikor konkrétabb szempontokkal foglalkozunk, mert ez a jelentés úgy tűnik számomra, hogy kicsit felvizeződött jogi bizonytalanságokkal szembesülünk, például a modellszerződések tekintetében, vagy akár a definíciókat, vagy az ellentmondásos nyelvi megfogalmazásokat is említhetném a geoblockingra. Utalnék például, amikor jogszerű diszkriminációról beszél a szöveg, hát ez a fogalmak ellentmondása nem szerepelhetne ez a szövegben. Úgy tűnik, hogy minden azt akarjuk elérni, hogy általános egyetértés alakuljon ki a szöveg körül. Mindenkit ki szeretne elégíteni a két jelentéstevő, hogy a lehető legszélesebb többség támogassa ezt a szöveget. A mi véleményünk az, hogy ez a megközelítés mód azt a kockázatot rejti magában, hogy egy több értelmű, bizonytalan dokumentum születik, amely csak bonyolítja a dolgokat, ahelyett, hogy egyszerűsíteni vagy tisztázná és zűrzavart teremt. Szeretném tehát figyelmeztetni a jelentéstevőket, hogy a kezdeti utat folytassák, amely egy ambiciózus és bátor út volt, és amelynek fő célja az volt, hogy az európai polgárok számára garantáljuk a digitális egységes belső piacot, amely komolyan három pilléren, az egységességen, a részvételen és a bizalmon alapul. Köszönöm. Mielőtt az első utolsó hozzászólójának megadnám a szót, felolvasom a listán lévőket. Moody, Dante, Quell, Dalton, Griffin, Nielsen, Blanco Lopez, Thun, Steiler, Rosier, uh, Schoenfield and Galpelch. So if your name is not... Hogyha nincs a neve a listán, akkor kérem most jelezzen, sikítson. a szavazást késletessük, hogy felmerült, hogy lehessen egy másik ilyen meghallgatás? Nem. Ez nem az végső döntés, hanem ez lehetőség arra, hogy a parlament a bizottság javaslatának megszületése előtt véleményt nyilvánítson. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ehhez minél hamarabb minél hamarabb véleményt kell nyilvánítanunk, hiszen különben értelmét veszti az, amit teszünk. Csak ezért a e jelentésről a szavazást nem szabad késletetni. Barbara Keppel, ha, ha nincs itt, akkor akkor Buzek úrnak adom át az elnöklést. Köszönöm, köszönöm Viki. Egyetértek azzal, hogy nem szabad elhalasztani a szavazást. Sok munkát végeztünk, de még sok munka előttünk is. Köszönöm az árnyék előadóknak és mindkét jelentéstevőnek az eddig végzett munkát. Egyes kompromisszumok már elkészültek. Az Energia Unióról szóló jelentést ma szavaztuk meg az ITRE szakbizottságban. Meggyőző többséggel fogadtuk ezt el. Nem is tudom hány kompromisszumot, 50 valahány, rengeteg módosító érkezett. Tehát nem kis munka. Köszönöm, Viki, a akkor folytassuk a második körrel az egyéb előadókkal, vagy hozzászólókkal. Rosford úr az IPCO szakbizottság nevében az első. President. Köszönöm, elnök úr. A jelentést illetően azt hiszem, hogy itt most szükség lenne egy kis szünetre, mert amit most teszünk, az nagyon fontos az EU számára. Legyünk őszinték, világ versenyről van itt szó, Hogyha tehát Európait szembesül Ázsiával, USA-val, akkor arra van szükség, hogy erősek legyünk ebben a versenyben. És eh, Európa eléggé hátra maradt itt a digitális versenyben az elmúlt évek során. Gyakorlatilag nincsenek olyan készülékek, amelyeket így gyártanának Európában ebben az ágazatban, és a fő platformok, amelyekről minden nap beszélünk, szintén nem európaiak. Éppen ezért arra van szükség, hogy a jelentés optimista hangvételű legyen, ugyanakkor az is fontos, hogy önkéntes jellegű legyen. Mindazt ki kell emelni, ami a digitális Európa kiépítéséhez szükséges, amely munkahelyeket teremt, beruházásokkal, vállalatokkal, magánbefektetési alapokkal, és például olyan alapokkal is, mint az Európai Stratégiai Beruházási Alap ez a modell inkluzív jellegű kell, hogy legyen. A társadalom változásának vagyunk tanúi, és fontos, hogy garantáljuk, hogy az európaiak összessége profitáljon ezen képességekből, kompetenciákból, akár a KKV-k, akár a fogyasztók, hogy ezen új társadalom teljes jogú gazdasági szereplőjévé váljanak. Ugyanakkor mit is garantálunk mi itt? a védelmet, amelyet biztosítanunk kell ezen gazdasági szereplők számára. Én sem szeretnék túlszabályozást európai szinten ezen témakörben, azonban, hogyha nem szabályozzuk minimális szinten, következetes szinten ezt a tárgykört, akkor gyorsan nemzeti szabályok alakulnak ki, vagy akár regionális szabályok, amelyek rendkívül eltérőek lehetnek. Nézzük meg, hogy mi történik jelenleg az Uberrel, vagy az Airbnb-vel, ahol láthatjuk, hogy egy adott régió vagy egy város szabályozta ezt a kérdést, és ez nem következetes, noha mi ezt tartjuk kívánatosnak. És a bizalmat illetően fontos, hogy a gazdaság is megfelelően működjön. Az e-commerce kezdetén nagyon sok fogyasztó azért nem vett ebben részt, mert félt a biztonságtól, vagy az elégtelen biztonságtól a fizetési eszközöket illetően. Tehát már a kezdetektől a bizalom alapvető jelentőségű hogy a társadalom ezen forduló pontja, ezen negyedik ipari forradalom és társadalmi változás megvalósulhasson. Végezetül azt mondom, hogy a két jelentéstevőt, illetve nem tudom, hogy túl hosszú lesz ez a szöveg, de azt hiszem, hogy elég részletes kell, hogy legyen, hiszen szólnunk kell az érintett ágazatokról, mindenféleképpen következetesnek kell maradni a részletesség mellett ezen szövegnek. A részletesség és a következetesség nem ellentmondást jelentenek. Tehát még egy szó a karácsonyfa tárgykörében, amiről több kolléga szólt, hát most karácsony előtt vagyunk. Nos, nem csupán zöld karácsonyfa létezik, sok díszt is rá aggathatunk, hogyha szépen díszítjük fel a karácsonyfát, mindenképpen egy nagyon kellemes látványban lehet részünk. So cold. Köszönjük szépen mindenki másnak. Két percet szántunk, de ezt nem mondtuk meg előre, ez volt az ön szerencséje. Mostantól ö, kezdve kérem mindenki két percet tartson. Mudi asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadóknak, árnyék előadóknak azt a hatalmas munkát, amit belefektettek. Én három dolgot szeretnék kiemelni, eh, folyik ez azokból a megjegyzésekből is, amiket már hallottunk. Az a feladatunk, hogy nem csak alátámasszuk az elmondottakat, hanem hogy kitöltsük a réseket, amelyek még maradtak. Az egyik ilyen rés Eh, az új gazdasági modell létfontosságú, hogy mi az állampolgárokat képviseljük munkánkkal. Ideértve három területet, az egységes eh, szélesávú lefedettséget, a skills agendát, és amelynek révén az emberek eh, hozzáférnek a tanuláshoz, és ezzel munkavállalási esélyeiket növelhetik, és a tény, hogy nem karácsonyfáról van szó, akkor, hogyha a foglalkoztatást is e, napirendre tűzzük, hiszen e, létfontosságú ez a kérdés, és hogyha jogszabályalkotóként nem, vesz, nem veszük figyelembe a társadalmi és foglalkoztatási hatásokat a jogszabályon keresztül, akkor senki nem fogja. Ezért olyan fontos, hogy megfelelően foglalkozunk vele ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Dante úr, az IMKO szakbizottság részéről. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőknek. Úgy tűnik, hogy a nagyszámú módosító megmutatja, hogy a parlamenti képviselők nagy fontosságot tulajdonítanak ezen dokumentumnak, és dolgozni kívánnak rajta. Azt hiszem tehát, hogy kemény munka vár ránk, és nehéz lesz majd szintézist kialakítani a Néhány elemre szeretnék összpontosítani a módosítókat, illetve amelyeket én nyújtottam. Az első az, hogy az egységes digitális piac esetében mindenképpen hozzájárulhatunk az egységes piac kiteljesítéséhez. Ez egy nagyon fontos cél, és főként az fontos, hogy az egységes piaci jelenlegi eszközeit megerősítsük, tehát a határokon átnyúló administratív hálózatok tekintetében. Az egységes, igazságos digitális belső piac új versenyképességet biztosíthat az iparnak, a KKV-kat segítheti, a startup vállalkozásokat is, és a szolgáltatások ágazatát is erősíti, ugyanakkor hatékonyan védi a fogyasztók jogait, és az egészséges versenypolitikához is hozzájárul Európában. Ami pedig az én módosítóimat illeti, néhány kérdést szeretnék felvetni, melyeket már a kollégák is említettek. Az első az újdonságok esélyek kihasználása, melyeket a megosztáson alapuló gazdaságos sharing economy kínál. Itt nem szabad a hagyományos ágazatokat penalizálni, de ezen esélyeket maximálisan ki kell használni. A másik dolog az egységes játéktér, egységes feltételek kialakítása, valamennyi szereplő egységes adóügyi kezelése, és ott kell adóztatni, ahol a profit termelődik. Egy másik dolog, amit már kiemeltek, a geoblocking megszüntetése, és ennek valamennyi indoklatlan formája, megszüntetése, amelyek diszkriminálják a fogyasztókat és ezek földrajzi elhelyezkedésen alapuló megkülönböztetések. Egy másik dolog annak szükségessége, hogy nagyobb, több forrást fektessünk be az együttműködésbe a hálózatbiztonság területén. Láthattuk, hogy a fogyasztók gyakran bizonytalan hálózatokon voltak kénytelenek tevékenykedni, és az alást a bizalmukat a hálózatok biztonságába. Ezen bizalmat helyre kell állítani megfelelő beruházásokon keresztül. Aztán itt van még a nagy beruházás, szükségessége az e-governmentbe. Ez az európai közigazgatást is hatékonyabbá, kevésbé költségessé tenni, és az európai polgárok igényeinek jobban megfelelővé. Köszönjük, kollega. Rosa, a tiéd a szó, a családneveddel meg sem próbálkozom, olyan hosszú és bonyolult. Köszönöm szépen. Long name, but short intervention. Um, a lot was said. You would expect... Um... Hosszú nevem, de röviden fogok hozzászólni. roaming díjakról úgy tűnik, hogy sikerült megállapodni, miközben itt van egy másik kérdés, amit meg kell oldanunk. Van a kompromisszumos módosítóink ezzel kapcsolatban. Nagyon szeretném, nem elég határozott ez ez az Európa határokkal vagy határok nélkül, ez a kérdés, ez forog itt kockán, jó lenne, hogyha ezt megoldanánk. Köszönjük. Krél asszony következik. Köszönöm, elnök úr, szintén rövidre fogom. Köszönetet mondok a jelentéstevőknek, remek munkát végeztek. A jelentéstervezetben van egy olyan dolog, amikor is az egységes távközlési szabályozó kialakítását követeli a jelentést, ez a, szerintem elhibázott út. Van egy európai ügynökség, a BEREK, és ott jó munkát végeznek, és aztán a Nemzeti Szabályozók Testülete, a BEREK létezik. Ez az együttműködés egy módja, amely valóban megfelelően működik és nem kell egy győztes lovat lecserélni, vagy átnyergelni egy másikra, meg nézhetjük azt, hogy a hatásköreit ezen intézményeknek ki kell bővíteni, a Berek Office-t esetleg személyzetileg meg kell erősíteni, de az, hogy a rendszer teljes mértékben megváltoztassuk, és egyetlen európai szabályozót hozzunk létre, azt hiszem, hogy ehelyett ez egy elhibázott út, és nem hiszem, hogy a frakciónkból bárki is támogatná ezt az elképzelést. Köszönöm. Köszönjük szépen. Dalton úr az Imko nevében. Köszönöm, elnök úr, köszönöm én is az előadóknak. Több a módosító indítványt is jegyeztem több témában. Először is Fortress Europe az Európa erőd számunkra elfogadhatatlan. Legyen szó itt bármiről, nem megoldás az, hogy elhatárolódunk a digitális eh, világtól. Egész egyszerűen nem megy az, hogy Európa sziget váljon digitálisan. Minden fellépésünk középpontjában az egyének kell lenni. A digitális forradalom a fogyasztók számára jó, a politikusok ennek nem állhatják a gátját. A portabilitás, hordozhatóság nagyon fontos, a digitális eh, vásárolt tartalmat miért ne vihetném bárki magával? A geoblocking ezt e, ennek ezzel szembe megy, ráadásul az illegális letöltésekre buzdít. A webstreamelik ezt a mai ülést, ezt geoblokkolták, vagy a világon mindenhol elérhető? Gondolom mindenhol, remélem, hogy mindenhol. Jó lenne ezt pontosan tudni, hogyha mindenhol követhető a mai ülésünk az interneten, akkor az jól mutatja, hogy alapvetően mindig minden mindenhol elérhető, tehát kifejezetten fel kell lépni annak érdekében, hogy, hogy geoblokkolva legyen. Az Uber, hogy lehet az, hogy egyes országban működhet, másokban nem? Milyen egységes piac ez? Az alapvetően ássa ez alá, az egységes piac alapvető gondolatát. A shared economy egyik legfontosabb jellemzője, hogy elképesztően hatékony, hiszen a kereslet és a kínálat találkozik. Az elektronos kereskedelem az ilyesmiről csak álmodhat. A növekedés barát vállalkozókat fejlesztés egész egyszerűen ne nehezítsük a vállalkozók dolgát, ez már önmagában is óriási dolog lenne. Tehát az Európa erődre nemet kell mondani, a fogyasztók és a vállalkozók dolgát pedig könnyíteni. Köszönöm. Igen, világszerte eh, elérhető ez, követhető az ülésünk. Rosé asszony. Szima. Én vagyok. Köszönöm, elnök úr. A nagy célok, amelyeket itt kitűztünk, eh, a digitális egységes piac tárgyában. Ezekkel csak egyetérthetünk növekedés, a belső piac integrációja, egységes feltételek, a fogyasztók előnyben részesítése ugyanakkor csak úgy érhetjük el ezeket, hogyha valóban harmonizálunk, és nem csupán a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, hanem az összes feltételt, a gazdasági tevékenységeket, a szociális gazdasági jogokat a munkavállalók esetében. A szociális dimenzió igen csak aggaszt, mert most a megosztáson alapuló gazdaság új gazdasági modelleket jelent, és itt gyakran a szociális védelmi rendszer vagy a munkavállalók jogai sérülnek közös felelősségünk van ezt, illetve hogy emlékeztessünk a szociális aggodalmakra, a környezetvédelmi aggodalmakra. Ezek szorosan összekapcsolódnak a versenyképesség és növekedés tekintetében vállalatunk számára. A szerzők esetében a szerzők díjazása központi jelentőségű szerintem, és meglepő, hogy a versenyképesség ösztönzése Tudjuk, hogy itt egyre nagyobb szeretet hasítanak a nem európai szolgáltatók ebből a piacból, és a szerzők helyzete továbbra is bizonytalan. Nagyon fontos a szerzők megfelelő díjazása. Aztán a jog megkerülésének, vagy tisztességtelen versenynek az megszüntetése a származási ország elve szerintem nem megfelelő, valódi harmonizációra van szükség európai kereteken belül, és ez az európai jogszabályok révén történhetne itt a szociális területen vagy adógyi területen nem versenyre van szükség, hiszen vannak itt kiáltó példák, amelyekkel más szakbizottságok foglalkoztak, és nagy sajtóvisszhangot is keltettek ezek. Itt valódi digitális egységes piacra van szükség, és ezt én igencsak kívántosnak tartom. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, asszonyom. Griffin asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadóknak az eddig végzett munkát. A korábbi felszólalókat akarom támogatni, hiszen az állampolgárok és foglalkoztatása jogaik állnak a digitális egységes piac központjában. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás nagyon fontos az polgárok számára, nem csak a városokban, hanem a vidéki területeken élők a 4G-hez való hozzáférést 15%-ban elérhetetlen eh, lancashire és Kombriában. Azt kell elérnünk, hogy minőségi oktatás eh, övezze, hogy minden polgár magasan fizető jó, jó munkahelyekhez férhessen hozzá az internetében. Köszönöm szépen, köszönöm. Következő felszólalunk szintén az itre ből következik. Lanko López úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. A Halászati Szakbizottság jelentéstevője vagyok. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek. Jelenleg a digitális világban mindenféleképpen megfelelő jogi keretek megteremtésére van szükség, ez egy tény. A digitalizáció folyamata feltartóztathatatlan, és ez, ennek megfelelő jogi keretet is kell kapnia. Most megtapasztaltunk különböző botrányokat, például ugye a Volkswagen emisszió méréssel kapcsolatos botrányát is. Itt láthatjuk az előregedéssel kapcsolatos folyamatokat is, a digitális szakadék által felvetett problémákat. Mindenképpen használnunk kell a más területeken nyert tanulságokat, hogy ezt megfelelő összekötő anyagként használhassuk a polgárok és a kreatív ipar, illetve a különböző gazdasági szektorok összekapcsolása céljából. Ez fontos szabályok megalkotására van szükség. Senki sem gondolhatja, hogy önállóan szembe nézhet a digitális forradalom kihívásaival. Az első kompromisszumok, amelyeken jelenleg dolgozunk, helyes irányba mutatnak. Tehát a fogyasztóvédelem, az akadályok lebontása, a KKV-k hozzáférését illetően, az összekapcsolódás a különböző elemek között, az interkonnexió a digitális területen, a szinergiák ösztönzése, különösen a kutatás és az e-cloud területén. Mindez azonban azt is jelenti, hogy nagyon sok még a tennivaló, különösen ami a ö, szellemi tulajdonjog korszerűsítését illeti, ez az imént vetődött fel. Noha Európa nagyon sokat tesz ezen a területen. Aztán a közvetítők platformjai, a távközlés, a spektrumpolitika szintén fontos kérdéskörök. Közös munkával azt hiszem hasznos iránymutatásokat adhatunk az Európai Bizottságnak a teljes jogalkotási csomag vonatkozásában, amelyet következő hónapokban bocsájt útjára a bizottság. Köszönöm. jó, hogy az itt rénkívüli kollégák is jelen vannak. Az IMCO és az ITRE a fő illetékes bizottság. Az 51-es házszabály értelmében több másik szakbizottság is véleményt nyilvánít. Az ECON, a közlekedés és a halászati bizottság pedig csak egyszerűen véleményez. Összesen tehát kilenc bizottság vesz részt ebben a munkában. Az IMCO nevében Nilsson úr következik. Köszönöm szépen! Semmi kétség, hogy a digitalizálás hatalmas lehetőségeket teremt a vállalkozásoknak, fogyasztóknak egyaránt. A parlamentnek egyértelmű jelzést kell küldeni a bizottságnak arról, hogy nem csak ünnepelnünk kell az új üzleti modelleket, hanem be kell emelni a szociális kérdéseket is. A felül sincs kétség, hogy a hatóságok is kihasználhatják a digitalizálást. A tagállamainkban az adóhatóságok, adóhatóságok könnyebben ellenőrizhetik az adóbegyűjtést és a jóléti társadalmak finanszírozását. Nem csak az új üzleti modelleket kell ünnepelni, hanem a kis vállalkozásokat segíthetünk nekik abban, hogy megszabaduljanak egyes szociális költségektől, ad, ad, ad, ad, adóktól, hiszen vannak már ilyen ajánlatok, ezért a szociális kérdéseket nagyon egyértelműen e, bele kell fogalmazni a parlament nyilatkozataiba. Thank you very much. Köszönjük szépen. Szentfeld kollega Zimko nevében. E, rynek cyfrowy e, nie jest ani europejski. ani... A digitális e, piac nem európai vagy amerikai, hanem globális jellegű. Ennek előrebocsájtásával két irányzat létezik. Az egyik, amely a piacot védi, és a másik, amely a fogyasztók jogait az amerikai iskola, az egyik a piacot védi, a másik pedig inkább a, pia- a fogyasztók jogait, és ez az európai iskola. Nézzük meg, hogy mi is történik a piacon, különösen a digitális piacon. Az élet azt mutatja, hogy Európa egyre inkább vesztes pozícióba kerül ezen verseny során. A piac szabályozásának szükségessége Európát leszakíthatja az USA-tól, de a világ többi részétől is leszakadhatunk. Semmiféle esélyünk nem lesz tehát a jövőben egy-két nemzedék múltán. A világ többi része felgyorsít a digitális területen, hogy felzárkózzon Amerikához. Ha ezt mi nem értjük meg, akkor hatalmas papírhegyeket termelhetünk itt a parlamentben, illetve a bizottságban, de a versenyt bizonyosan nem nyerhetjük meg. Láthatjuk az új vállalatokat, a startupokat, amelyek a számítástechnika területén dolgoznak. Nos, ezek a vállalatok sokkal inkább Amerikában, mint Európában jönnek létre, és az Európában létrejöttek, aztán elvándorolnak Amerikába, mert ott barátibb az üzleti környezet, kedvezőbb számukra. A mi célunk tehát az, hogy egy olyan piacot alakítsunk ki, amely támogatja ezen vállalatokat. Persze a fogyasztók számára is megfelelő, de ez nem nincs ellentmondásban vállalatok. Thank you, Chair. Um, azt gondolom, hogy ez egy rendkívül hasznos vita, és nagyon örülök, hogy másodszor vitázunk erről. Nagyon fontos, hogy a célt soha ne tévesszük el, és mindig lássuk, hogy kik lesznek az elsődleges haszonélvezői ennek ha sikerül megvalóstanunk. nyilvánvaló a cégek és rajtuk keresztül az európai unió polgárai. ahhoz azonban hogy ezt elérjük ki kell használni a potenciális lehetőségeinket talán jobban mint eddig tettünk. E, engedjék meg hogy egy kicsit az adatvédelemről beszéljek mégpedig abból a szempontból hogy az adatok nem csak kockázatokat eh, jelenthetnek hanem lehetőséget is jelenthetnek számunkra. azt gondolom hogy a cégek számára meghatározó az adatok kezelése a versenyképességük szempontjából is. Eh, mindannyian egyetértünk abban hogy az információ a múltban a jelenben és a jövőben is mindig hatalmi tényező volt és ehhez nem más az alapanyag mint maga az adat mindannyian itt egy világversenynek vagyunk a részesei különösen a cégek amelyek ezen a világpiacon versenyeznek és egyáltalán nem állunk túl jól ebben a versenyben. ahhoz hogy egy jelentős mértékű pozciójavulást tudjunk elérni meggyőződésem hogy egy picit változtatni kell ezen az adatvédelmi megközeltésen. meggyőződésem hogy egy sokkal pragmatikusabb adatvédelmi megközeltésre van szükség és szeretném azt hogyha ez a jelentés eh, tartalmában hozzá tudna járulni ahhoz hogy a ahogy az előttem szóló felszólaló is mondta az európai uniónak a vállalatai ne maradjanak le versenyképességben az usa vállalatai mögött legyenek kezdővállalkozások vagy új vállalkozások vagy már piacon eh, meglévő és működő vállalkozások. jó lenne tudni hogy a papron kvül tartalomban is hozzá tudunk valamit adni ehhez. köszönöm szépen elnök úr! Thank you. Köszönöm szépen. Schwab asszony parancsoljon. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm, elnök úr. Figyelmesen követtem a vitát, és azt hiszem, hogy valóban jó alap. Itt ez a jelentés tervezet, itt rengeteg módosítóval dolgoznak a kollégák, csak az első egyharmadát néztem meg ennek, de nincsenek itt áthághatatlan akadályok, hogy gyors eredményre jussunk. Itt elsősorban azt kell megnéznünk, hogy ezen munkavállalói kérdéskör nagy szerepet kell játszon a jelentésben, a digitális belső piacon a 4.0 ipar esetében a munkavállalók jogaira aggodalommal tekintenek, és itt ez mindenféleképpen bizonyos választ igényel a parlament részéről a bizottság felé, és az adópolitika kérdése is felvetődnek, a digitális környezetben teljesen más szerepet játszanak ezek, mint a klasszikus értékteremtési lánc során. Alapvető, hogy a jelentés központi üzenete az kell, hogy legyen, hogy a parlament világossá teszi, hogy egyenlő játékteret akarunk kialakítani az európai szolgáltatók számára, amelyek fair alapon konkurálhatnak egymással, és különösen a ö, digitális területen a közszolgáltatói jogok ö, esetében ugyanolyan jogokat kell biztosítani a digitális és nem digitális területen. Új szabályokat kell kialakítanunk, de felvetődik az a kérdés is, hogy mely régi szabályokat kell átdolgoznunk, hogy ugyanolyan feltételek alakuljanak ki teljesen mindegy, hogy bizonyos szolgáltatók milyen úton nyújtják az adott szolgáltatásokat. Ez a legfontosabb üzenet, és a parlament itt világos álláspontot foglalhat el minél gyorsabban, és örülnék, ha lehető legtöbb kolléga részt venne ebben. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük. Stiller asszony következik. Thank you. Um... Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm az előadók munkáját. Nagyon sokat elmondtak már ma délután erről a nagyon fontos kérdésről. Én egy dologra szeretnék kitérni, amelyet az adatokról említettek. A digitális világegyetemben a létrehozott adatok e, éven, e, két évente megduplázódnak, és hamarosan 44 e, trillió gigabájtról beszélünk. Um, ezt nagyon fontos elmondani, hiszen ennek az jelentésnek a környezetében nagyon hasznos lenne megvizsgálni ezt a, és a finn fin kollégákra nézek, aki említette, hogy a kutatás fontosságát említette, 100 milliárd operációs hatékonyság ér, árán tudjuk az adatokat helyesen kifejezni. Ez annyira fontos, ezért annyira fontos a kutatás adatbányászat tekintetében. Egy példát mondok, egy gyógyszerészeti cég adatbányászi adatokkal 18 hónap alatt annyi eredményt érte, hogyha belegondolnak ebbe a potenciálba, a belefektetett időbe és erőfeszítésbe és innovációba, akkor nagyon fontos, hogy a digitális egységes piacon ne, ne, ne veszítsük el szem elől az adat, adatbányászás jelentőségét. Köszönöm szépen, próbáltam az időmet tartani. Én köszönöm, asszonyom, mondja az elnök. Most szeretnénk kikérni a bizottság véleményét, nem a véleményét, hanem az álláspontját. Az Európai Bizottság a szerzője a közleménynek, Gerard de Graaf úr, a digitális gazdaság és, és a digitális egységes piaci feladat felelőse. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, a rendelkezésemre álló időt megosztom a kollégámmal. Általános megjegyzésként nagyon örültünk ennek a vitának, hiszen meg pont azzal foglalkozik, amelyet nagyon fontosnak tartunk mi is, a sürgősséggel, amelyet a parlament a kérdésnek szentelt, valamint a globális perspektívával, amely elmondja, hogy egy sokkal nagyobb globális piac része vagyunk mi mindannyian. Mielőtt konkrét megjegyzésekre rátérnék, el kell gondolkodnunk a módszeren, eh, fragmentáción, az egységes piacon belül, felketene a kérdés, hogy ez hogy jöhetett létre, és hogyha megnézzük az elmúlt pár év jogszabályalkotását, sokszor egyetértés született a minimális harmonizációról, amely a tagállamok részére lehetőséget tesz, hogy tovább lépjenek, de ez kéne legyen az egységes piaca célja, eh, ahol 28 eh, szabályrendszert egynek kell felváltani a a 29-nek. A cél tehát az kell, hogy legyen, hogy közös szabályokat érjünk el, egységes feltételeket, tisztességes versenyfeltételeket, és hogyha megnézzük a fogyasztókat, az egységes piac használóit, akkor nem csak a bizalmat kell megvizsgálnunk, amelyet online és offline befektetek a gazdaságba, hanem azt is kell néznünk, hogy mit tesznek akkor, amikor más tagállamokkal üzletelnek, hogyha valaki KKV-n vagy startupként dolgozik, akkor ismeri az rá vonatkozó szabályokat, de ezt nem kell újra elkezdeni 28-szor azért, hogy sikeres európai vállalat legyen vagyunk. Hogyha valaki nagy vállalat, akkor felhasználhatja az új technológiát, a cloud, a nagyadatokat, és ennek eh, kihasználhatja az erőnyeit. Ezeket nem szabad elfelejteni. Két rövid megjegyzésem van a geoblockingról. Különbséget teszünk a geoblocking esetében, a, a, a szellemi jogvédelem alás eh, anyagok esetében a bizottság jövő hónapban javaslat áll elő a hordozhatóságról, a másik része a geoblockingnak pedig a szellemi jog, jogdíja nem, nem védett anyagok. Ezzel kapcsolatban jövő éve, évben kerül, állunk, állunk elő anyaggal. A meghatározások érdekesek, de ennél sokkal fontosabb az, hogy megnézzük, hogy mi a probléma, amelyet meg akarunk oldani. Van-e egyáltalán probléma, amit meg kell javítani, és ha igen, akkor vajon az Európai Uniónak a feladata ezt megoldani? Nem gondoljuk, hogy a definíciókról szóló vita annyira érdekes, találhatunk közös meghatározást, de találhatunk, de azt láthatjuk, hogy értelmetlen, hiszen nagyon sok dologra vonatkozik. A platformokat már egyes tagállamok, egyes tagok elmondták, hogy nagyon óvatosan kell bánni a jogszabályokkal, hiszen a platformok szerepe a kommunikációban, audiovizuális médiaszolgáltatásokban, lineáris, nem lineáris vitában, ugyanígy a szellemi jogdíjakról szóló vita is nagyon fontos és ezzel átadom a szót a kollégámnak. Thank you very much. Köszönjük szépen. of the single market. Marian Gruben, DG Grow nevében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Um, I just wanted to uh, add a few comments on two points. Két dologgal kapcsolatban hadd mondjak el valamit. Az egyik az ipar digitális átállása, talán, mint ez kevesebb, mint hogyha ez kevesebb nyomatékot kapott volna, vagy hangsúlyt kapott volna. Fontos, hogy koherensebben fogjulássunk hozzá mindehez. az adatgazdaság, az adat tulajdonosa az Internet of Things témájában, az interoperabilitás, a szabványosítás, ezek mind-mind fontos kérdések, amelyekkel a digitális, az ipar digitális átállásának narratíváját sokban javíthatjuk. Az egységes belső piaci stratégiában, amit a múlt hónapban fogadott el az Európai Bizottság, nos ebben a felalapú gazdaság külön részletet, külön fejezetet kapott, A deklaratív gazdaság, bocsánat, a deklaratív gazdaság témájában iránymutatásokat adunk ki a már meglévő szabályokról, hogy láthassuk, hogy mi történik ez ügyben. Többen elmondták előttem, hogy az a tényfeltárás, amit elkezdtünk, azt láttuk, hogy az új üzleti modellek a deklaratív gazdaságban óriási lehetőséget kínálnak a pozitív energiák, az innováció, az munkaerőpiacra való reintegráció, a vállalkozókedv ösztönzése. Ez mind nagyon fontos számunkra, hogyha komolyan gondoljuk a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést. Ugyanakkor persze vannak kihívások is, ezeket nem szabad elhallgatni. Sokan panaszkodnak arra, hogy aránytalanok a szabályok, nem világosak, nem tiszták a szabályok, sokan arra hivatkoznak, hogy nem megfelelően reagálnak erre. Az egyenlő versenyszabályok hiánya miatt is sokan panaszkodnak, pedig hát az adóbevételek elmaradása miatt aggódnak a tagállamok. Mindezekkel a kihívásokkal persze tisztában vagyunk a tagállamokban folytatjuk majd a tényfeltáró elkezdődő tényfeltárást, és nagyon reméljük, hogy közös megoldásokat találunk annak érdekében, hogy a vállalkozók számára jogbiztonságot garantáljuk that we also allow citizens and consumers. Hogy lehetővé tegyük a fogyasztókat, polgárok számára, hogy ezeket az új lehetőségeket kihasználják, és végül, de nem utolsó sorban, hogy elkerüljük az egységes belső piac további fragmentációját ezen a területen, hiszen hogyha ez így lenne, akkor ezek az ígéretes új kis cégek soha nem tudnak majd megnőni. Köszönjük, asszonyom! Evelyn Gephardthoz térünk most vissza. Köszönöm, elnök úr. Nos, ez egy rendkívül érdek, feszítős, tanulságos vita volt, amit most lefolytattunk, és köszönetet mondok mindenkinek, aki hozzászólt a vitához. Úgy vélem, hogy mindenféleképpen jó anyagot szolgáltat ez nekünk, és mindez remek. Először is szeretném támogatásomat kifejezni Ford asszony és Buzek úr javaslata mellett, mely szerint a szavazást nem kell elhalasztanunk, sőt, a lehető leggyorsabban ki kell alakítanunk a parlament válaszát, hogy az Európai Bizottság is tudja, hogy a parlament részéről ellenállást tapasztalható bizonyos dolgokban. Nos, a módosítók nagy száma miért nem kell elhalasztani a szavazást. Még nagyon sok más jelentés esetében küzdünk majd hasonló problémákkal. Ezen jelentésben nagyon sok területet le kell fednünk. Zsűven úrnak elmondanám, hogy megpróbáljuk a kompromisszumos javaslatokat a lehető leghamarabb kialakítani, Ugyanakkor hatalmas időnyomás alatt állunk, és a beszámolóink látan, talán érzékelt, hogy nem mindig egyszerű egy közös szövegen dolgozni Kallasz asszonyal, mindig van egy bizonyos húzavona, de megpróbálunk a lehető leggyorsabban dolgozni, és megpróbáljuk ezt elérni, mert akkor van idő megfelelő munkára, hogyha megfelelő idő is rendelkezésre áll, mindenféleképpen fáradozunk ezen, anélkül, hogy túl sokat ígérnék. És az úr, itt nem arról van szó, hogy mindenkinek a kedvét keressük, hanem arról, hogy egy következetes látásmódot dolgozzunk az Európai Parlament részéről, amely mögött a parlamenti képviselők lehető legnagyobb többsége fel tud sorakozni. Nagyon fontos ugyanis ez a témakör, nem akarjuk felvizezni ezt a szöveget, és következetesen kívánunk maradni. Visszautasítanám, tehát amit ön mondott, hogy egyfajta fórum shoppingot akarunk itt megvalósítani, nem erről van szó. Mi pontosan dolgozott, hozzuk ki ebből a szövegből. Ami a tartalmakat illeti, nekem is feltűnt a vita során, hogy valamennyien hangoztatják, hogy egy pozitív hangvételt akarunk, pozitív megközelítést, ebben mindannyian egyetértünk. Ugyanakkor gyakran az a benyomásom, hogy gyakran rosszabb képet festünk saját magunkról, mint amilyenek valójában vagyunk. A gazdaságunk ugyanis nem áll olyan rossz, rosszul, mint ahogyan egyes hozzászólásokból ez kihalható volt, és azért arra kérnék mindenkit, hogy ne tegyük azt, amit egyesek, hogy azáltal, hogy mi magunkat gyengébbnek festjük le gazdaságként, a fiatal kreatívok, start startupok körében azt a benyomást keltjük, hogy nem is éri meg Európában maradni, hiszen itt olyan rossz a helyzet, és mindenhol máshol jobb a helyzet. Legyünk tehát óvatosak, hogy hogyan is kezeljük ezt a kérdést, hiszen ezt a kreativitást itt magunknak akarjuk használni, és nem azt akarjuk, hogy a Silicon valley vagy más helyekre települjenek át. Ezek a személyek, vállalatok azt akarjuk, hogy itt maradjanak Európában. Tehát ne fessünk magunkról rosszabb képet, mint amilyenek valójában vagyunk. Ez egy nagyon fontos dolog számomra. Aztán nézzük meg a karácsonyfa kérdést. Hát szép kép ez, és december 24-e, ugye nem sokkal vagyunk karácsony előtt, illetve december 14-én karácsony előtt röviden még vitázhatunk arról, hogy akarunk-e karácsonyfát vagy sem, de a karácsonyfának mindenféleképpen észrevően szépnek és tarkának kell lennie szerintem, hogy mindenki örülhessen, neki mindenki megtalálja az örömét benne tehát mi valóban következetesen akarjuk ezt a feldészíteni, nem pedig össze-vissza, hiszen ez egy nem esztétikus képet adna. És egy-két dolgot még meg kell vizsgálnunk ennek érdekében. De Graf úr is helyesen említette, vagy a képviselőhölgy, hogy milyen problémákat kell megoldani, és hogyan kell ezeket megoldani. Nos, ezek a kérdések azok, amelyek itt valóban felvetődnek, és ezt pontosan meg kell vizsgálnunk. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ne alakuljon ki itt egyfajta patchwork 28 különböző szabályozásból, mert az európai szint nem lépett fel, nem volt aktív, és aztán megpróbáljuk a károkat reparálni, a különböző problémákat, amelyek ezen széttöredezettség okán jöttek létre. És pontosan ahol a geoblockingról vagy a platformról van szó, vagy arról, hogy belső piac szinten mi szabályozható, Nos, ezeken a területeken nagyon gondosan át kell gondolnunk, hogy az országokra akarjuk hagyni, vagy a régiókra ezen kérdéskör szabályozását, vagy európai szinten kívánunk fellépni, hiszen európai szintű fellépéssel tudnánk az európai gazdaság erőt a lehető legjobban ösztönözni. Még egy dolog tisztázandó, de Gráf úr, ne próbálja meg a platform fogalmát definiálni, ne próbáljon erre definíciót találni, hiszen mindenképpen kudarcot fog vallani. Azon platformok, amelyek itt felmerülnek és egyre inkább szaporodnak, ezek annyira eltérnek egymástól, hogy bizonyosan nem fog ilyen meghatározást találni. Ne is töltse az idejét ezzel, hanem azt nézzük meg, hogy milyen területeken vannak problémák a platformokkal kapcsolatosan, amelyeket kezelni kell. És itt különböző problémák lépnek fel a különböző platformokkal kapcsolatosan. Az e-commerce platformok esetében ott van a geoblocking problémája, a sharing economy, a szolgáltatások körében ott van a, az áll önállóság és a szociális problémák, amelyek ehhez kapcsolódnak. A keresőmotoroknál a domináns, monopolisztikus vélemény problémája jelentkezik egyes szolgáltatók, operátorok részéről. Tehát ezek különböző problémák, amelyekkel különböző területeken kell foglalkoznunk. Ez kell, hogy legyen a megközelítési módunk ezen a területen, és ezzel be is fejezném. Noha még sok más témát szívesen felvetettem volna. Köszönöm. Uh, uh, thank you very much. Én köszönöm, asszonyom. Kaja Kallász, asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm minden hozzászólást. Örömmel hallottam, hogy mindenki a jelentés pozitív hangát emelte ki. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatban ez, ez az a kérdés, amely, amelyel vajon a megosztó gazdaság károsítjuk, vagy a fogyasztókat akkor, hogyha ugyanazokat a szabályokat alkalmazzuk. A kollégák azt mondták, hogy az új eszközök több, több hatalmat adnak a fogyasztó kezébe, és a szabályozás révén esetleg ezt a helyzetet ronthatjuk a gazdaság és a fogyasztók esetében egyaránt. Egyetértek azzal a kijelentéssel, hogy a digitális életnek hatása van az életre, de nem szabad szem előtt téveszteni a jelentésnek a címét, digitális egységes piacról szól, ezért foglalkozik elsősorban a gazdasággal, és nem tudunk foglalkozni minden társadalmi kérdéssel, amelyet a digitális terület érint. Ami a spektrumot érinti, meg kell érteni, hogy a a rádió hullámok nem állnak meg a határoknál, ezért a közös szabályok hiánya akadályozza a folyamatokat és az új technológiákat. Az OTT szolgáltatásokat illetően nem teljesen helyes összehasonlítani a távközlés az OTT-vel, mert viszonylag könnyebb váltani a különféle OTT szolgáltatások között, a WhatsApp és a Viber között, szemben például egy telefonszám Egyetértek azzal, hogy nem késletethetjük a szavazást, hiszen ahogy a kollégák is elmondták már, E, meg kell előznünk a bizottság munkáját. Végül én magam sem támogatom a rövid szöveg, hosszú szöveg problémáját, csak azt akartam elmondani, hogy nem szabad szem előtt tévesztenünk a feladatunkat. Szeretnénk mindent belerakni, de lehet, hogy akkor semmit nem sokat markolunk és keveset fogunk. Végül egy kollégám konklúziójával szeretném zárni a e, Európa nem e, digitális erőd. Köszönöm szépen. E, Köszönjük ezt Kalasz asszonynak, Kalasz kisasszonynak. Úgy látom, hogy némi véleménykülönbség még van a két előadó között. Két különböző szakbizottságot képviselnek, két különböző frakciót. Ez érthető. Talán javaslatok olyasmit, amivel minden ketten egyetértenek, ez a menetrend. A módosítók benyújtásának határideje, illetve tárgyalása, közös ülése a két szakbizottságnak december elején, közös bizottságülésen szavaznánk december 14-én, és a plenárisra az első plenárison januárban. Mindketten bólogatnak, hát végre van valami, amiben száz százalékban egyetértenek. Csodás. Ez csodálatos eh, hír a jövőre nézve. Köszönöm ezt a kiváló munkát. Most pedig Vicky Fordnak adom vissza a szót, társ elnök asszonyonnak. Eh, hát köszönöm, én is valóban érdeklődve hallgattam ezt az érdekfeszítő vitát, amiben nagyon sok érdekes vélemény elhangzott. Én is úgy vélem, hogy karácsony előtt mindenképpen érdemes lenne szavazni, tartani kell mindenáron ezt a menetrendet. Az Imkóban és az Itrében is dolgoztam már korábban, a munka stílusunk és gyakorlatunk szavazás ügyben gyakran eltért. Előfordulhat, hogy mondjuk az egyik bekezdésről több részben szavazunk az egyik szakbizottságban, az IMKO-ban, az ITRE-ben pedig ABC egy bekezdésen belül, tehát, tehát megpróbáljuk a, a, a kompromisszumokat nem részszavazásokra osztani. Hogyha vannak véleménykülönbségek, akkor próbáljuk a kompromisszumokat feldarabolni annak érdekében, hogy minden frakció elmondhassa, a véleményét. Rengeteg módosító indítvány érkezett, nagyon fontos, hogy ezt világosan és demokratikusan folytassuk le. Hogyha van vélemény különbség akkor inkább daraboljuk fel ezeket a módosítókat, hogy mindenkinek bizonyos, megbizonyodhasson arról, hogy nagyon szigorú demokratikus folyamatról van szó. A titkárság segítségével akármilyen bonyolult, és ez a folyamat szerintem sikerrel járhatunk. Ez lehet a legjobb módja annak, hogy mindenkinek elmagyarázzuk, hogy pontosan hogyan is csinálja ezeket a dolgokat ez a parlament. Következő ülésünk december 1-én lesz, amikor az adventi naptárból az első csogit is kicsomagolhatjuk. Vikivel beszéltünk a kompromisszumos módosítók kérdéséről, fontos a rugalmasság is még emellett. 11 ABC részenkénti szavazás így vagy úgy is legyen. A kiegészítés is működhet. Egy rövid mondat, két-három szó, ami magában nem kompromisszumos módosítva, hanem a szöveg kiegészítése. Erről is szavazhatunk. Ma délelőtt sok ilyenünk volt. Ritkárságtól is nagy rugalmasságot várunk ez ügyben. Óriási munkát kell elvégeznünk. Köszönöm még egyszer. Akkor december 1-én találkozunk újra egy közös ülésen.